következetesen, hogy elhalasszuk a támogatást, egy bölcs döntés volt. Itt megfelelően kiegyensúlyozottan kell kezelni az eszközöket. Stoljanov kolléga kap szót.